Uh, Kedves kollégák! Engedjék meg, hogy bevezetésképpen szóljak néhány szót. Hogy miért tartott ilyen sokáig a szünet? Tudomásomra jutott, hogy egy olasz katonát Afganisztánban ma megöltek, a NATO misszió keretében ö, végzett tevékenység körében, és a múlt hónapban 15 angol katona esett el. Úgy gondolom, hogy ö, szolidaritásunkról kell biztosítanunk az afgán misszió súlyos, nehéz helyzetben harcoló katonáit, hogy érezzék, tudják, hogy mögöttük állunk. Köszönöm. Wznawiam posiedzenie. Folytatjuk a reggel megkezdett ülést, és eh, ennek keretében az a